támogathatjuk és fenyegethetjük is Ukrajnát, de inkább támogatnunk kell, meg fel, találnunk megfelelő intézkedéseket a céljaink elérésére. Köszönöm, kolléganő. Következőként Mészki kolléga kap szót.